hallgassák meg, hogy kinek mi a véleménye, és ezt szokjanak hozzá. Mr. Button, Mr. Button, a úr, egy nyilatkozatot, egy állítást hallottunk a tegnapi eseményre, ez nem ügyrendi pont volt, és ezért az ön ügyrendi pontja nem volt helyes. Most pedig lépjünk tovább a szavazásra. Tehát a napirendem a Valián jelentés szerepel az Európai Közösségen belüli energiai infrastruktúrát érintő beruházási projektek. Először is a módosítók egyes tömbjéről szavazunk mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Négyes módosító két részben, első rész mellette, ellenem tartózkodás elfogadva. Második rész mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. 30-as módosító indítvány. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 327 igen szavazattal. 41-es módosító két részben. Első rész. Mellettem. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Második rész. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadva. 59-es módosító indítvány. Mellettem. Ellenem tartózkodás elutasítva. 78-as mellettem, 77-es mellette ellenem, tartózkodás elutasítva. 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 74-es módosító indítvány mellette ellenem tartózkodás elfogadva. 78-as módosító mellettem ellene tartózkodás elutasítva. 79 mellettem ellenem tartózkodás elutasítva. elektronikusan ellenőrizzük. ilyen rendben van, a 79-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 331 ellenszavazattal. 53-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 80-os, két részben csak a második részről szavazunk név szerint. Első részről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Második rész, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 348 nem szavazattal. 54-es módosító mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadva. 81-es módosító indítvány mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elutasítva. 75-ös módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Hármas módosító indítvány mellett ellene ki van kitartózkodott, elfogadva. 76-os módosító indítvány két részben, az első rész mellett ki van. Na ki van ez ellen? Ki az, aki tartózkodott, elfogadtuk az első részt. Második rész mellettem, ellenem. Tartózkodás elfogadva. Ötös módosító. Nem, ez okafogyottá vált. Ezzel tovább is lépünk a az egész javaslat az összavazására mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Név szerinti szavazásra térünk rá. az állásfoglalási indítványokról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 551-24 ellenében. Gratulálunk Valian asszonynak. Igen, parancsoljon. Wait a second. Egy pillanat. Non funziona la mia macchina. Nem működik a szavazógépem. Someone has to go and fix the machina, please. Mindjárt küldünk egy technikust, aki megvizsgálja a helyzetet. Okay, who has a machina problem? Raise your hands. Kinek van problémája a makkinájával? Emelje fel a kezét. Egy, kettő, három. Ennyien vannak. Kérem szolgálatokat, hogy javítsák meg a szavazógépet. A napirenden hat állásfoglalás indítvány szerepel az ukrajnai helyzetről. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a B715 per 2015-ös állásfoglalás indítvány tervezetet visszavonták. A negyedik bekezdés eredeti szövege. Van egy szóbeli módosító indítvány. Préda úrtól, parancsoljon. Euh, je voudrais introduire euh, l'amendement qui suit Tisztelt elnök úr, a következő módosítót szeretném benyújtani. Fölhívja az ukrán hatóságok figyelmét, hogy ne csak a, a nemzeti kisebbségek védelmében ratifikálja az egyezményt, és hogy a kisebbségeket megvédje ebben az országban, illetve a politikai fejlődéshez is hozzájáruljon, miközben tiszteletben tartja a kisebbségek jogait, hogy saját nyelvüket használják. Ez egyértelmű, politikai kontextusban kell vizsgálnunk ezt a helyzetet. A külpolitikánk az emberi jogokat tiszteletben tartására épül, és ide tartoznak a kisebbségek között. Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki ez ellen szólal fel? A szóbeli módosító ellen? Úgy tűnik, hogy nem. Akkor szavazzunk. Mellettem. Ellenem tartózkodás az eredeti szöveget szóbeli módosítással fogadtuk el. A negyedik bekezdés után kerül beiktatásra. Nyolcadik eh, a bekezdés után kettes módosító mellette ellenem tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg, a 11-es nem, a 14-es eredeti szövege Gáler úr szóbeli módosító indítvány. Tessék, parancsoljon! Kérem mondja el, köszönöm szépen, elnök úr. Amennyiben a szóbeli módosítót elfogadjuk, akkor nincs szükség külön szavazásra. Így szól. closely the National Indicative Program 2011-2013 with the Association Agenda az eredeti szövegben pont fordítva áll a dolog, tehát szakmailag így helyes, ahogy én ezt a módosító indítványt elmondtam. Hogyha senki nem ellenzi ezt a szóbeli módosító indítványt, akkor nem kell külön szavaznunk, hanem az egész bekezdésről egy nekifutásra szavazhatunk. Tehát a 14-es bekezdést kitámogatja, ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. Gáler úr, szóbeli módosító indítvány, a 15-ös módos bekezdéshez parancsoljon. Köszönöm. Ez csak egy pontosítás az eredeti szövegben a utaló megjegyzés nem helyes, azt hiszem, hogy ezt nem kell felolvasnom, mindenki megkapta a szövegében ezt a módosító indítványt. Ellenzi ezt valaki? Hogyha nem, akkor szavazzunk. 15-ösről mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes módosító indítvány mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva. A módosított szövegről szavazunk mellette, ellenem tartózkodás elfogadva. Most pedig a napirend szerint hat állásfoglalás indítványról döntünk az ENSZ emberi jogi tanács ülésének fényében. Szala Franka úr, parancsoljon önél Köszönöm, elnök úr. Tegnap vitáztunk az állásfoglalásokról, amikről most fogunk szavazni, és megállapítottuk, hogy Zapátó úr egy 42 éves férfi meghalt egy kubai börtönben egy éjségsztrájkot követően. Több éven keresztül önkényesen tartották fogva embertelen körülmények között. A plenárison a bizottság szintén elítélt ezeket a tényeket. Elnök úr, kérni szeretném, hogy nevünkben, a plenesülés nevében Zapata úr családtagjainak fejezzük ki részvétünket, és a kubai hatóságokkal közöljék, hogy felháborítónak tartjuk ezt a halálesetet, ami elkerülhető lett volna, és a Kubai Emberi Jogi Bizottság és Megbékési Bizottság ezt büntényként bélyegezte meg. Ez egy nagyon szörnyű eset, amely a bizottságot a helyzet átgondolására kell, hogy késztesse a Kubához fűződő kapcsolatainkat illetően, a demokrácia tiszteletben tartását illetően és az emberi jog helyzetét illetően, amelyet Kuba ö, folyamatosan lábbal tipor. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Igen, részvétünket fejezzük ki ezen események kapcsán. Most pedig szavazunk az állásfoglási indítványról, a GUE indítványáról ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Kezdődjön a közös ö, indítványról szóló szavazás több frakció, frakció részéről, egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Brock a szó. Elnök úr, tisztelt kollégák! Egy szóbeli módosítót szeretnék benyújtani. A tízes bekezdéshez külön ö, szavazást kellene végrehajtani. Ezen koncepció elfogadása a rasszizmus és a diszkrimináció, az idegengyűlölet további tényállásai miatt nem tárgyszerű. Erről a középső részről külön szavazzunk, mert véleményem szerint nem érthetünk egyet azzal, hogy ezeket a tényeket össz, belekeverjük ebbe a szövegbe, és a vallási kisebbségek diszkriminációját ugyanolyan nagy ö, ö, hangsúlyt kell kapnia, mint az egyéb diszkriminációs eseteknek és a vallási kisebbségek diszkriminációja nem elfogadható, éppen ezért erről részről külön kellene szavazni. A kíros, ακούστε κύριε συνάδελφοι, ο κύριος Μπροκ έχει κάνει úr, egy javaslattal élt, tehát hogy külön szavazzunk erről a részről. Először is erről a javaslatról kellene döntenünk, tehát, hogy szavazunk arról, hogy akarjuk-e külön szavazást. Ki szeretné ezt a külön szavazást? Ki van ellene? Tartózkodás? Elektronikusan le kell ellenőriznem, ezt megismétlem tehát. Nem a split vote tartalmáról szavazunk, hanem arról szavazunk, hogy legyen-e split vote, vagy sem. Világos tehát mindenki számára, hogy miről szavazunk? Rendben van. Elektronikusan most megvizsgáljuk, ki ért egyet azzal, hogy külön részekben szavazzunk, tehát split votot tartsunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Néhány szavazattal ilyen módon nem tartjuk meg a tízes bekezdésről a split votot. Folytatjuk a 17-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Elektronikusan felülvizsgáljuk a 17-es. Kezdjük a szavazást. Berekeztem a szavazást. Elfogadva, mégpedig 316 igen szavazattal. Ötös módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 19-es bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as bekezdés mellette Brock úrja szó. Elnök úr, itt is külön szavazást szeretnék kérni. Mártin legalább adja egy esélyt nekünk. Mégpedig néhány szót szeretnék törölni az utolsó mondatból. Mégpedig külön szavazzunk az EU álláspontja szavakról, Az EU párbeszédet követel mindkét féllel és multilaterális fórumokon. Ezek az EU álláspontja szerint szavakat törölnénk. Kérem a külön szavazást. Tisztelt kollégák, tehát az előbbivel megegyező eljárás ki van amellett, hogy külön szavazzunk erről a részről? Ki van ellene? A külön szavazás ellen tartózkodás. Elutasítva tehát nem lesz külön szavazás. Nem tanulták meg a leckét? Na jó, hát akkor ellenőrizzük. Elektronikusan most ellenőrizzük. Aki el, mellette vagy ellene van annak, hogy külön szavazást tartsunk, azt szav, szavazom most elektronikusan. Lezárom a szavazást elutasítottuk 331 ellenszavazattal. Most pedig folytassuk a szavazást a 20-as bekezdéssel mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 27-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Most pedig Zárószavazás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία της πρότασης ψηφίσματος της Επιτροπής. A napirenden szerepel a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos állásfoglalási indítvány tekintettel az a Peking Plus 15 ENSZ cselekvési platformra. Hatos bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes módosító két részben. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas módosító két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész. Elektronikusan ellenőrizzük az első részt, a hármas módosítóról van szó, kezdjük a szavazást. Berekeztem a szavazást. Elfogadva, 320 igen szavazattal. Második rész. A hármas módosítóról van szó mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A hármas módosító második része mellette, kérem emeljük fel a kezüket, ellene elfogadva. Jó, akkor nézzük meg elektronikusan is. A hármas módosító második részéről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 430 igen szavazattal. Tízes bekezdés, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. épp e preambulum bekezdés mellette E, még egyszer, tehát mellette ellene tartózkodás elfogadva. F. Preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. I. Preambulum bekezdés négyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Zárószavazás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Gratulálok! Most pedig következzék a Manka jelentés szavazása. 1 per 2010 számú költségvetés módosítás. Egyes egyes szakasz Európai Parlament név szerinti szavazás következik. Az ellensfoglásra kapcsolatosan kezdjük a szavazást. Bezárom a szavazást. Elfogadva, 430 igen szavazattal. Gratulálok Manka úrnak. Most pedig következik a mai nap utolsó szavazása. A napirenden szerepel a Maria Dusseo Patrao Neves jelentéssel kapcsolatos szavazás, zöld könyv a közös halászati politika reformjáról címmel. as módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 24-es módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 11-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 34-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 36-os módosító. Elektronikusan felülvizsgáljuk a 34-es módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 309 igen szavazattal. 36 os módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os módosító mellette nem, név szerinti szavazás, sajnálom, kezdjük a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva, 365 nem szavazattal. 12-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Vizsgáljuk felül a 12-es bekezdést elektronikusan. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva 343 igen szavazattal. Csak utalni szeretnék mindig, soha nem tévedtem ez idáig, amikor ellenőriztük a szavazást, jelzem csak szép csendben. We can, we can check on this. I can... Ellenőrizhetjük, hogyha akarják, mindegyikről név szerint szavazhatunk. Semmi vész. 13-as módosító, kezdjük a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva, 295 nem szavazattal. 7-es módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadva. 31-es módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 35-ös módosító mellette ellene tartózkodás. Vizsgáljuk felül elektronikus szavazással. 35-ös módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 324 igen szavazattal. 14-es módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös bekezdés. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 32-es bekezdés, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 33-as bekezdés mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 16-os módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 37-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 38-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47-es bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 56-os bekezdés két részben. Első részről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 57-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 25-ös módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 75-ös bekezdés két részben első részről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 32-es módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Két 26-os módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 33-as név szerinti szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Akkor a 39-es okafogyottá vált, és következzék a 86-os bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 19-es módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Soforias. Engrened. Lezárom a szavazást, elfogadva. Következő. Ellenem. Tartózkodás. Elutasítva. 99-es bekezdés, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 101-es bekezdés. Mellettem ellenem tartózkodás eldút, elfogadva. 102-es bekezdés, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 104-es bekezdés. Mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadva. 106-os bekezdés. Mellettem, ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas módosító indítvány név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 111-es bekezdés. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadva. 114-es bekezdés. Mellette ellenem tartózkodás elfogadva. 27-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Peres Fuforias. Aporiptete. Elutasítva. 28-as módosító indítvány mellettem, ellenem. Tartózkodás elutasítva. Név szerint szavazunk a 121-es bekezdésről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 41-es módosító indítvány mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 20-as módosító indítvány név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 21-es módosító indítvány név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Három részben szavazunk a következő bekezdésről, a 124-es bekezdésről első rész mellette. Ellenem tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Harmadik rész mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva. 22-es bekezdés, módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk eredeti szöveg, a 135-ös eredeti szövege mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadó. 29-es módosító mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadva. 30-as módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kilences módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan. A kilences módosítót megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 310 igen szavazattal. Kettes módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. G preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. I pream, L preambulum bekezdés név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. R preambulum bekezdés Megnyitom a szavazást, név szerinti szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadva. X preambulum bekezdés, tízes módosító indítvány mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadva. Valaki ellenőriztetni szeretné? Lehet, akkor két részben az első részről szavazunk mellettem. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Négyes módosító indítvány név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ötös módosító indítvány név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mondom, lezárom a szavazást, elutasítottuk. A S preambulum bekezdés két részben. Első rész mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A U preambulum bekezdés. Ki van mellette? Ki van ellene? tartózkodott? Elfogadva. Most pedig a záró szavazásra térünk rá, név szerint kell szavazni. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 456 szavazattal, 50 ellen szavazat ellen, ellenében. Gratulálok a jelentéstevőnek. Yes, Okay. Make the announcements now. Yeah. Okay, where are they? On the green, green card. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν προχωρήσουμε στην αιτιολόγηση ψήφου... Nos, most a szavazás végén néhány közleményt szeretnék elmondani. Az első olvasatban a közös állásfoglalást elfogadtuk, és a bizottság álláspontja is, amelyel, amelyel kapcsolatban véleményt alkotunk, megjelenik a jegyzőkönyvben. Titkár megszakítja az elnököt. So Köszönöm. it. Is That's it. Right. Λοιπόν, προχωράμε σε αιτιολογήσεις ψήφου. Tehát, most pedig a szavazat magyarázatokra térünk rám. A Valeán jelentésről először is. Balc úr kapja meg a szót. Kérje Balcsek Dologo. Eh, Mr. Chair, I ask you two minutes. Tisztelt elnök úr, két perces szünetet kérek, hogy elcsendesedjen a terem, vagy legalábbis egy percet. Elnök, egy perces szünetet adok. Dear colleagues, please, uh, as we have explanation of votes, please take your conversation outside the room. Thank you very much. Kedves kollégák, kérem, mint hogy szavazat magyarázat történik, illetve történik mindjárt, kérem, hogy személyes beszélgetéseiket a termen kívül bonyolítsák le. Köszönöm.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 Most pedig rátérünk a szavazat magyarázatra. Balc úr kap egy percmászót. A rendelet célja pozitív, az energetikai infrastruktúrával kapcsolatos adatokat gyűjt a tagállamoktól, azt rendszerezi és közösségi szinten hozzáférhetővé teszi a gazdasági szereplőknek gy beavatkozik nagyon helyesen a piac működésébe. a parlament azonban ezzel teljesen ellentétes indtványt fogadott el méghozzá ezt tekinti a rendelet politikai céljának idézem uniós szinten minden intézkedésnek semlegesnek kell lenni és nem jelenthet beavatkozást a piac működésébe. ez a parlament többsége semmit nem tanult a pénzügyi gazdasági világválságból változatlanul a neoliberális dogmák mellett e, áll ki és egy ilyen stratégiai területen is a piac önszabályozásában bzik. ez elfogadhatatlan ezért szavaztam nemmel. köszönöm. Äh, elnök úr! az infrastruktúra működés az Európai Unióban döntő a megfelelő jóléti fejlődéshez. Az energiabiztonság közös szomszédságpolitika mellett az energiapolitika alapvető jelentőségű mert önmagában ebből az okból fel, elengedhetetlen, hogy az Európai Parlament ne csupán részt vegyen ebben a vitában, hanem döntő szerepet játszon benne. Éppen ezért felszólítom az Európai Bizottságot, hogy adja fel a blokkát, politikát, és a parlamentet is hagyja be, lefolyni ezekbe a döntésekbe. Köszönöm. A Kirius eh, Cserneszki, ja, Cserneszki úr kap szót egy percben, tessék. Eh, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, eh, elnök úr. Azt kell, hogy mondjam, hogy különösen elfogadom azt, hogy nyomást helyezünk a környezetvédelmi aspektusokra, ezeket előtérbe helyezzük, azonban következetesnek kell lennünk. Ami a környezetvédelmet illeti, nagyon fontos érveket hallottunk, és ezt az északi vezeték ellen használtuk fel azokat, ezeket az érveket azonban elutasítottuk. Politikai érvek érvényesültek. Azt hiszem, hogy figyelembe kell vennünk, a politikában nem szabad kétszínűen eljárni. Ebben az esetben pedig úgy érzem, hogy kétszínűen jártunk el. Páskak úr kap egy percben. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 2009 elején kiderült, hogy az Európai Unió és a tagállamok nem képesek arra, hogy kölcsönösen segítsék egymást, amikor a gáz vagy az áramszállításban hiányosságok merülnek fel. A nyugati és a keleti hálózatok nem összekapcsolhatók, ezek nem kompatibilisek, más-más paraméterek alapján működnek. Ezért, ezért helyes, hogy az államok és a beszállítók továbbadnak fontos információkat a tekintetben, hogy mennyiben képesek energiát szállítani. Az Európai Unió kapja meg ezeket az információkat, és megítélheti majd, hogy hol jelentkezik probléma a hálózatokban. De arra is képes lesz, hogy a mindenkori országokat informálja arról, hogy milyen problémák merülnek fel az energiaellátás rendszerében. Így tekintve nagyon fontos hogy a bizottság és a tanács kezdeményezését támogassuk, amely az energia területről adja át az információkat, ezt mindenképpen pozitívnak kell tekinteni. Most pedig az ukrajnai állásfoglalásokról Uszpa kis úr, adjam, úr kapja meg a szót egy percben. Ypatingai noriu pabrėžti savo palaikymą Ukrainai. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném hangsúlyozni, hogy támogatom az ukrán választások eredményét, és nagyon örülök annak, hogy szabadon szavazhattak az emberek. Ukrajnában nem csak a hatóságok, hanem az emberek is a demokrácia útját kívánják követni. Ezen kívül remélem, hogy a választások közelebb hozzák majd Ukrajnát az Európai Unióhoz, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy híd épüljön az Európai Unió és Oroszország között. Azt hiszem, hogy örömöt szolgáltathatnak ezek az eredmények. Ezen kívül remélem, hogy a jelenlegi vízumrendszert megszüntetik. Kalinaszki úr kapszót. Kalinowski úr kapszót, tessék, parancsoljon. Rezolúcia sprawie... Elnök úr, az ukrajnai állásfoglalás indítvány kiegyensúlyozott és objektív képet ad a helyzetről. Sikert kívánunk Ukrajnának abban, hogy meghaladja a nehézségeit és áthidalja a társadalom mély megosztottságát. Jelezni szeretném, hogy Stefan Bandera úr Stefan Banderát Ukrajna hőseként emlegetik, ez nagyon fontos. Stefan Bandera és azon szervezetek, amelyek felsorolásra kerültek, ugyanakkor etnikai tisztogatásért felelnek, 20 ezer lengyelt gyilkoláztak le Bandera és bandái, úgy gondolom tehát, hogy ezt a történelmi eseményt nem szabad elfelejtenünk. Köszönöm szépen, megadom a következő felszólalónak, Lucska Javeszka asszonynak a szót. Elnök úr, megfigyelőként részt vettem az Európai Parlament nevében az ukrajnai választások első fordulóján. A vizsgát kieltek, a választások átláthatóak és demokratikusak voltak még akkor is, hogyha módosítások következtek be a választási törvényben. Most bizonyos politikai stabilitás és gazdasági stabilitás állt be az országban. Azonban támogatnunk kell azokat az erőket, amelyek a fennálló nehézségek megoldás, megoldásán feladoznak. Világos jelzést kell adnunk az Európai Unió részéről, nyitottnak kell lennünk, és remélem, hogy a mai állásfoglalás meggyorsíthatja munkáinkat ezen elvek megvalósítása érdekében, ezért szavaztam igennel. Csárnecki kollega kap szót, elnök úr, hölgyeim és uraim! Az a megtiszteltetés ért, hogy az ukrán választások első és második fordulójának megfigyelője lehettem idén is, és az előző választásokkor is. Ukrajnát partnerként kezeljük. És így is kell, hogy kezeljük. Nem szabad, hogy beavatkozzunk az ukrán belpolitika kérdéseibe. Nem szabad, hogy értékeljük az ukrán szavazók véleményét. Úgy gondolom, hogy az ALDE egyik vezetőjének nyilatkozata nem megfelelő volt, hiszen azt mondta, hogy az új elnök Moszka, Moszkva fele orientálódik, holott első külföldi látogatása éppen Brüsszelbe vezet, nem Moszkvába. A tényeket nem lehet az asztal alá söpörni, Ukrajna pedig partnerünk, és így is kell tekinteni rá. Nagyon örültem, hogy az új elnök szavait hallottam, amikor azt mondta, hogy a Kalinowski határozatot meg fogja szüntetni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Angiurakis képviselő kapszót parancsoljon. Elnök úr, ezt az állásfoglalás indítványt kísérletként tekintettem azt illetően, hogy Beavatkozunk Ukrajna belpolitikájába, éppen ezért ellene szavaztam. Azt a benyomást ébreszti, hogy tulajdonképpen csak hátrányokkal jár, hogyha Ukrajnával kapcsolatokat tartunk fenn, és éppen ezért ö, szem előtt kell tartanunk a szerkezetváltást a választások következtében. Utalni szeretnék arra, hogy más országokban hasonló jelenségek tapasztalhatók, például a balti államokban, és az nagyon nagy felelősség az Európai Parlament számára a háborús bűnök jóvátételét illetően. Pászka úr következik egy percben, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Az ukrán politikai vezetés megváltozott. Az ukrán lakosság ugyanaz maradt, szegény lakosság ez, amely azonban egy hallatlanul gazdag országban él, melynek nagy jövője van. Mindezt figyelembe véve kell az Európai Uniónak folytatni a dialógusát, párbeszédét Ukrajnával, azonban hatékonyabbá kell tenni ezt a párbeszédet, hiszen segítségre van szükség eh, az EU részéről, de nem a politikusoknak van erre szükségük, hanem az ukrán közpolgároknak, az ukrán embereknek. Szép, pozitív eredményeket lehet itt elérni, éppen ezért fontos, hogy ezt a kezdeményezést megragadjuk. Köszönöm szépen. Hennen képviselő kap szót. Ukrajnáról, utána pedig a Valejáni jelentéshez is hozzászólt. Tehát először Ukrajnáról, Hennen képviselő. Köszönöm, elnök úr. A szovjet kommunizmus a leggyilkosabb ideológia volt, amelyet az emberi nem létrehozott, Empirikusan több ember gyilkolt le, mint bármely más politikai rendszer. Ezek az aránytalanság, az ukránok szenvedték ezt meg a legjobban, és ez a tragédia folytatódik. Ukrajna neve határt, korlátot jelent, és itt két nagy tömb között a szlávofil és a nyugati orientációjuk közötti határon fekszik Ukrajna. Mit tehetünk hát, hogy segítsük ezt az országot? Azt ajánlhatjuk nekik, hogy megnyitjuk a piacunkat, az ukránok jól képzett emberek, de viszonylag alacsony költség, kevésbe kerül a munkabér, ezért tehát, hogyha integrálnánk őket az Európai Unióba, akkor az életminőségüket javítanak, pedig ehelyett mi csinálunk, csak a bürokráciát növeljük számukra. Nem szeretnék ezt, hanem kizárólag esélyt szeretnének kapni arra, hogy eladhassák termékeiket. Köszönöm szépen. Henen kollega, és most pedig a Valeán jelentéshez is hozzászólhat. Tessék, parancsoljon, Henen kollega. Köszönöm, elnök úr. Az emberi természetből származik, hogyha valami váratlan történik, de igyekszünk a veltánsaungokat, a világlátásunkat így kialakítani, a kognitív diszonanciát igyekezzünk meghallgatni, hogyha például nem szavaztak egy népszavazásban, akkor az emberek azt mondják, hát persze, több Európát akartak. És így történhetett az, így történt ez a gazdasági válsággal. A gazdasági válságban vagyunk, mert minden pénzt elköltöttünk, kimerítettük a kincstárainkat a hitelképességeinket, és most a tisztátház azt mondja, hogy még több európai infrastruktúrás projektre van szükség, nagyobb költségvetésére van szükség. Elnök úr, ez a halálos mérgezést okozó gyógyszer túladagolását jelentene, jelenteni, amely 70-es években tette tönkre a gazdaságot és vezetett munkanélküliséghez és gazdasági recesszióhoz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig az Emberi Jogi Tanács jelentésről André Kiene asszony kap szót. Parancsoljon. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Támogattam ezt az állásfoglalást, illetve az egyik módosító kapcsán szeretnék egy-két megjegyzést tenni a Goldstone jelentés kapcsán. A Goldstone jelentés ismét fényt világított arra, hogy a nyomozás, amelyet a harcoló felek végeztek el, nem kiegyensúlyozott, nem pártatlan hangsúlyozza, hogy nem megfelelően történtek ezek a nyomozások, és a háborús bűnösöket nem ítélték el. Üdvözölnünk kell azt, hogy felülvizsgálatra került ez a jelentés, kevésbé ellentmondásos lett, nyelvezete is elfogadhatóbb. Azt hiszem, hogy tanulságot kell levonnunk, ez pedig az, hogy az Európai Uniónak nagyobb szerepet kell vállalnia a folyamatban, nem csak a bűntények nyomozásában, felderítésében, hanem proaktívan, előbe, előrébb a folyamatban, például a közelkelti békefolyamat kvartettjében. Pászle, egy percben. Sehr Präsident, meine Damen und Herren! Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! A népet nevében és Elmer Brock kollégám nevében szeretném megállapítani, hogy megdöbbenéssel fogadtuk, hogy az Európai Parlament ma a módosítunkat nem támogatta, azaz, hogy keresztény és egyéb vallási kisebbségeket is bevegyünk ebbe a jelentésbe. Ezt valóban felháborítónak tartom, hogy mindig is kifejezzük véleményünket az emberi jogokat illetően, de a vallási alapon üldözött embereket viszont nem tartjuk védelemre méltónak, és ezt nagyon nagy kárnak tartom hogy most egy ilyen témánál, ami nagyon fontos a jövő számára a világnak, nem tudtuk elérni, hogy a kisebbségeket védjük, bármilyen okból is üldözik őket. Éppen ezért az európai parlamentnek alapvető szerepe lenne az emberi jogok védelmében fellépni az egész világon. Éppen ezért ezen dokumentum ellen szavaztam, mert a vallási kisebbségeket nem lehet kivenni ebből a körből. Köszönöm. Elnök. Eszaja képviselő egy percben. Arvoisa puhemies, aivan kuten herra Kastler tuossa edellä totesi, niin... Köszönöm szépen, én is támogatom azt, amit Kessler úrtól hallottuk, és reméltem, hogy másképp alakul majd a szavazás eredménye. Sajnos a parlament többsége úgy döntött, hogy nem biztosít ugyanolyan védelmet a vallási kisebbségeknek, amelyeket kevésbé tart fontosnak, mint más kisebbségeket. Az Európai Uniónak meg kellene vizsgálnia az emberi jogi tanácsot, amely részrehajló és egyáltalán nem semleges intézmény. A Goldstone jelentés ennek ékes példája. Jól mutatja ez, hogy a politikai szintér, a háttérben húzódó érdekek hogyan érvényesülnek. Egy állásfoglalást fogadtak el Izrael kapcsán, az Európai Uniónak pedig azt hiszem, hogy tényleg meg kellene vizsgálnia, hogy mi történik ebben a tanácsban. The... Tisztelt elnök úr, a hidegháború vége óta egy forradalmilyen új doktrina jelent meg, abban a 200 országban, amely az ENSZ-be összekapcsolódik. Ennek az alapgondolata az, hogy a törvények nem a nemzeti jogalkotási folyamatból kell, hogy kialakuljanak, hanem egy nemzetközi technokrata rendszerben kell ezeknek megjelenniük. 300 éves demokratikus fejlődést fordítunk ezzel vissza, és eltávolodunk attól a gondolattól, hogy azok, akik törvényeket hoznak, felelősek a lakosság felé. És visszatérünk ahhoz a pre-modern kori gondolathoz, hogy a törvényhozók csak önmaguk felé tartoznak beszámoltatási kötelezettséggel, illetve Isten felé. A határokon túl így benyúlhatunk a különböző országok magánügyeibe, és a lakosságukat is befolyásolhatjuk. a állam csínyről beszéltek régen idejében, most azonban nem erről van szó. Most pedig nézzük a Peking plusz 15 platformot, Nikolau képviselő kap szót. Köszönöm szépen. A nemek közötti egyenlőséget illetően Jelenleg új kívás előtt állunk. Az Európai Unió előrelépéseket ért el az elmúlt években, de ezek valószínűleg lelassulnak majd a jelenlegi gazdasági válság okán. De a nemek közötti esélyegyenlőség a probléma megoldásának részét is képezheti. A kilábalási stratégia a gazdaság élénkítése vonatkozásában a nemek közötti esélyegyenlőség továbbra is lényeges célkitézésünk kell, hogy legyen, és meg kell erősítenünk az erényarányban tett erőfeszítéseket ezen nehéz feltételek között is. Elnök, most pedig következzék az 1 per 2010-es költségvetés módosítás, hekerül egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a parlament szégyenkezhet. Szégyelheti magát a, ház, az ön, a költségvetés módosítása okán, hiszen minden európai országot szorongat a pénzügyi válság, az emberek elveszítik a munkahelyüket, és mit teszünk mi? Magunknak több pénzt adunk azért, hogy még több költséget fizethessünk ki Mindezt az adófizetők fizetik is. Mindenki tudja, hogy ezen további munkatársak felvételének célja az, hogy a szocialisták számára, akik a múlt választásokat elveszítsék, munkahelyeket teremtsenek. Ismerjük ezeket a praktikákat a különböző politikai alapítványok házatájáról. Persze mindig szép érveket hoznak fel azért, hogy még több pénzt lehessen kicsalni a mi intézményünk számára az adófizetők zsebéből. Köszönöm szépen. A GUE nevében Portas úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A módosított költségvetés, amelyet átfogadtunk, és 3,4 millió eurót tesz ki, Nos, ez csak egy fél évre érvényes, és nem nagyon racionális dolog volt ezt így elfogadni, hiszen egynek egy része a költségvetésnek, az egyik része a parlamenti szolgálatok munkatársainak számának növelésére vonatkozik, 3,5 millióból. Ez még megmagyarázható, hiszen a Lisszaboni szerződés folyamányaképpen a parlament új jogköröket kap. Ám a képviselők forrásait 8 millióval növelni a munkatársak alkalmazása területén. Ez valóban excesszív, szélsőséges. Hiszen jövőre 1500 euróval nő ez a keret, összességében ez tehát 32 millió eurót tesz ki egy évben. Most, a jelenni helyzetben, amikor ilyen nagy a munkanélküliség, amikor szociális krízis sanyargatja az országokat, nem elfogadható, hogy a képviselők forrásait növeljük, anélkül, hogy a kiadásokat csökkentenénk. Azon kiadásokat, amelyeket a költségvetés, a képviselők költenek el. Nem értem egész egyszerűen, hogy azon a napon, amikor 30, 320 euró uh, úti költsége illetve úti költsége támogatást kap a képviselő, akkor miért kapjon még további napi diét is, ez adómentes ráadásul. Úgy gondolom, hogy érdemes megvitatni azt, hogy hogyan lehet a mi költségfelhasználásunkat csökkenteni, hogyan lehet a jogalkotói munkát hatékonyabbá tenni. Nem szabad, hogy elfeledkezzünk azon nehézségekről, amelyekkel az emberek állnak szemben. Köszönöm szépen, Henen képviselő kapszott. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljesen egyetértek Portas úrral, pedig a kommunisták sorait gazdagítja. Írországtól Lettországig bárhol a kormányok azzal küszködnek, hogy hogyan lehet csökkenteni a költségeiket, és mi pedig e tisztelt házban súlyosan növeljük a költségeinket mind relatív, mind abszolút értelemben a javadalmakat és a költségvetést is növeke, növeljük a tagok számára. Érdekes az érvelés a munka jelentésben, hiszen azt mondja a jelentés, hogy további feladatokat kaptunk a Lisszaboni szerződés következtében. Igen, ez így van valahogy, de nem úgy, ahogyan ezt a manka és szerzőtársai gondolták, hiszen nő a bürokrácia, azért, hogy kiszolgálja a bürokrácia igényeit. A Lisszaboni szerződés fő célkitűzése az, hogy a sok tízezer közvetve vagy közvetlenül az Európai Uniótól függő éhes szájat betömi a bürokratákét. De úgy gondolom, hogy a szavazóknak tartozunk felelősséggel, és nem az eurokratáknak, különösen ilyen időszakokban, amikor mindenki szorosabbra kell, hogy húzza a nadrágszíjat. Most pedig a halászati politika jelentésről Bacsics úr kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a közös halászati politika döntését. A halakat nem lehet egy bizonyos területre szorítani, és ezért nagyon nehéz megállapítani, hogy az egyik ország jobban megóvja a forrásokat, mint a másik ország. Hogyha megnézzük a legutóbbi tudományos adatokat, akkor azt mondhatjuk, hogy a halfajok elég nagy része a kihalás szélén áll. Fontos tehát, hogy közös döntéseket hozzunk ebben a témában nem csak az Európai Unió szintjén, hanem világszinten. Ezért üdvözlöm az Európai Unió ilyen irányú lépését, és nagyon jó példát statuálunk a harmadik országok felé ezzel. Remélem, hogy ez a döntés, amely közös elemzést irányoz elő, hasznos lesz majd a halászati cégek számára, illetve a különböző nagyságú országok számára is. Nagyon remélem, hogy a döntés segít majd abban, hogy a fogyatkozó halforrásokat megóvjuk, illetve a halfajokat is, tehát támogatom ezt a döntést, köszönöm. Öné szó, asszonyom. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem örültem hogy egy olyan jelentésre kellett nemmel szavaznom, amely sok pozitív szempontot tartalmaz a halászat jövője tekintetében. Ám a közös halászati politika továbbra is csak veszélyt jelent a halászati iparra. Évente diszkriminálják az északír halászokat. 11 éven keresztül megnehezítették a a halászak munkáját, 40 halász eh, bontatóhajóból csak 6 maradt meg. És eh, folyamatosan veszélyeztetik eh, az írhalászok életét. A halászati ipara kivetett adók és szabályozások egész egyszerűen képtelenek megoldani a helyzetet, ezért van az elnök úr, hogy bár a jelentés egy-két szempontját támogatandónak érzem, összességében nemmel szavaztam. Köszönöm. Andre Kiene asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Megszavaztam a közös halászati politikáról szóló zolt könyv vet, illetve ezt a jelentést, hiszen úgy gondolom, hogy az Európai Parlament ma hozzájárult ahhoz, hogy javuljon a tengeri környezet, és megreformálhatóvá váljék a halászati politika. A hal fajok 27%-a kihalás szélére jutott, és hogyha nem módosítjuk a halászati politikánkat, ezek a halfajok örökre eltűnnek a tengerekről, a tengerek mélyéből. Jelentősen csökkenthetjük tehát a túlhalászást, a halfajok 18%-a pedig nagyon rossz biológiai állapotban van. Éppen ezért meg kellene akadályoznunk, hogy a fajokat tovább is halásszuk, lehalásszuk, és fontos, hogy a reformot végre is hajtsuk. Mies, ensinnäkin haluan todeta, että äänestin tämän vihreän kirjan Tisztelt elnök úr, először is szeretném elmondani, hogy a halászati zöld könyv ö, felülvizsgálatot irányoz elő, és ez nagyon helyes. Kálhágen kollégánk ö, foglalkozott ezzel a témával a frakcióban. Szeretném felhívni figyelmüket egy nagyon nagy kihívásra a halászati politika területen, illetve a jelenlegi helyzetre, az óceánok, tengerek kérdésében. Nagyon sokat hallottunk már a kalóz halá, halászásról, az orvhalászásról Európa vizein. Nos, meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet fenntartható halászati tevékenységet folytatni. Ennek a legfontosabb része a fenntarthatóság, a halfajok, természetes halfajok megőrzése, különösen a lazac megőrzése. Ehhez különleges programokra van szükség, amelyek biztosítanák, hogy ez a faj, illetve más fajok fennmaradnak a jövő generációi számára, és továbbra is halászhatóak lesznek majd a jövőben. Hennen képviselő kapszott. Elnök úr, 11 éve vagyok a tisztelt házban, és azóta a közös halászati politika negatív kihatásai ellen szólalok föl a saját hazámra nézve. Az Egyesült Királyság 65%-ával rendelkezett a halálományjal, de összesen csak 25% kvótát kaptunk, és ez pedig 15%-nak felel meg. Hát ez pedig kezd tudományosan válni ez az érv, hiszen a halak egész egyszerűen eltűntek ez alatt, tehát 14 év alatt is dráma ilyen esett a halálomány mennyiséget száma. Más országokban akik képesek voltak biztosítani a halászok számára átadni a tulajdonosi gondolatot, Izlandban, Norvégiában, a Falkland szigeteken ott megőrizték a halálományt, azonban Európában minden hajó hozzáfért más országok halálományához, és ilyen módon túlhaláztuk, lehaláztuk halálományot, még halálományt. Mondom, kezd tudományosá válni, skolasztikusá válni ez az érv, hiszen lényegében eltűntek a halak az óceánokból, a tengerekből. Köszönöm szépen. Most pedig lezárom az ülést, a jegyzőkönyvet a következő ülés elején kapják meg, és hogyha senki nem ellenzi ezt, akkor a címzetteknek megküldjük az állásfoglalásokat, lezárom az ülést, és további kellemes hetet kívánok.